So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kezdjük el, nem kívánom túl késő megkezdeni a munkát. A most a napi renden szereplő jelentést elhalasztottuk. Transeurópai távközlési hálózatok és egy határozat hatályon kívül helyezése a téma. Rossi úr az előadó, és meg is adom neki a szót. Parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, ez a napi rendi pont a transzeurópai távközési hálózatokról szól, és hatályon kívül helyezésről van szó, az 1336 per 97 LK határozat vonatkozásában. Nos, minden esetre a, a jelentés nagyon fontos volt és szükséges, hiszen az internet vonatkozásában, a digitális szolgáltatások vonatkozásában mindenféleképpen az interoperabilitást biztosítani kell. Nyilván az online segély szolgáltatások vonatkozásában is. Nagyon hasznos lenne a nemzetközi vonatkozásban is a megfelelő kapcsolatokat kialakítani, és nyilván itt a betegekre is gondolunk. Az európai betegekre, akik megválaszthatják azt, hogy melyik országban kívánják magukat kezeltetni, ehhez nyilván online szolgáltatásokra van szükség. Úgyhogy mindenképpen támogatjuk ezt az elképzelést, de jó lenne, ha a bizottság nagyon odafigyelne arra, hogy hogyan történik az adatátvitel. Tehát megfelelő normákat, homogás normákat kellene kialakítani az adatok, illetve a dokumentumok vonatkozásában, amelyeket elektromos úton küldenek tovább, különösen a ö, személyes adatokat ö, tartalmazó ö, dokumentumokra gondolok, például a szanitér és az, a ö, kórházi ö, kezelések vonatkozásában. Tehát például ö, egyféleképpen kelljen értelmezni a patológiára vonatkozó adatokat és az egyéb adatokat is, mert lehetnek különböző értelmezési módok, attól függően, hogy kik a szolgáltató. Úgyhogy jó lenne, ha lenne egy európai szintű kód, amelyet aztán az állampolgárok felhasználhatnak, amikor a közigazgatással kommunikálnak, mégpedig azért, hogy közös nyomvonalat tudjunk kialakítani az összes tagállam vonatkozásában. Nos, nagyon fontos kérdés az, hogy a bizottság delegált aktusokat hozhasson, ugyanis jobb lenne, a normális jogalkotói folyamat. Tehát szeretnénk törölni a delegált aktusokra vonatkozó részt a megfelelő szövegrészekben. Még egyszer el szeretném mondani, hogy erre az motivált, hogy nagyon sok módosítást kíván a bizottság, és főleg delegált aktusok irányába. Köszönöm szépen Rossi úrnak, aki az előadó, most pedig az árnyék előadók következnek a néppárt nevében. Antonescu kolléganő. Köszönöm szépen. Ezek a pénzügyi eszközök nyilván rendelkeznek némi potenciállal, és természetesen jó infrastruktúrát kellene ebből kialakítani. Az eddigi szélessávú beruházások nem kielégítőek, és hogyha torzul a verseny, akkor nem megfelelők a piaci viszonyok a fogyasztók számára hiányzik az interoperabilitás, hiszen nagyon töredezett a műszaki megoldás. Hogyha most megnézzük az innovatív programokat a digitális hálózatok szempontjából, és kísérleti programokkal nem fogunk egy kritikus tömeget biztosítani a szolgáltatások elterjedéséhez 9,2 milliárdot biztosítanak a digitális hálózatokra, ami számomra azt jelenti, hogy ez egy kiegészítő mechanizmus, a PPP-t tudjuk erősíteni ezzel az állami és a magánszféra együttműködését, hiszen a vidéki térségekben úgy tűnik, hogy ez lesz a megoldás, mert maga egyedül az állami megoldás nem kielégítő. Széles sávú megoldásoknál a gyérel lakott területeken támogatni kell az állami fellép, magánfellépést államilag, mint mondtam, és ö, arra kell még ügyelni, hogy ne kerüljön sor versenytorzolásra. Diszkriminációmentességre van szükség, és a történelmi szolgáltatók, már jelenlévő szolgáltatók és az új szolgáltatók közötti szakadék áthidalására mindenek előtt a korszerű technológiáknál, a szélessávú technikáknál. Nagyon fontos, hogy a technológiai semlegesség elvét komolyan vegyük, új információkra van szükség a hálózatokról, és el kell érni, hogy megfelelő áttétekkel, tőkeáttételekkel kellő mennyiségű forrás csoportosítsunk ezekre a területekre. Az eredmény az kell, hogy legyen persze, hogy párhuzamos munkákat ne végezzünk. Rendkívül fontos, hogy a kevésbé fejlett területeken strukturális és kohéziós alapbéli források is felhasználásra kerüljenek, kerülhessenek a szélessávú fejlesztések során. A digitális szolgáltatások esetében külön foglalkozni kell az e-governance kérdésével, az e-kormányzás kérdésével, vonatkozik ez egyébként ez az egészségügyre, és a 12-13-14-es módosító foglalkozik ezzel a témával, hiszen az egészségügyi aspektus rendkívüli jelentőséggel bír ezen a területen. Az Európai Bizottságtól azt szeretnénk még megtudni, hogy milyen kritériumok alapján határol, határolják el ezeket az érdekszférákat. A kis és középvállalatok és a környezetvédelem milyen szerephez jutott a megfontolásaik során. Ugyanis a környezeti információkra vonatkozó közleménynek már történelme van Európában. Itt nagyon komoly hatáskörök vannak Európánál. Általános érdekű projektekről beszélünk, amelyek a bizottság irányítása alá esnek. Rendkívül rugalmas eszközökre van szükség, meg jogbiztonságra is, és kiszámíthatóságra a beruházók vagy fektetők oldalán vagyis a hatásköri ellenőrzések mechanizmusa nagyon fontos. Köszönöm szépen, Antonescu, Hospach, Vittorio Prodi kíván szót, aztán Linda McEwen, Vittorio Prodi nevében. Okay, yeah, yes, thank, thank you, Chair. Yes, Köszönöm szépen. Ma délután nem tud jelen lenni Pródi úr, ezért arra kérte engem, hogy a következőt mondjam el a szakbizottsági kollégáknak. Azt gondoljuk, hogy a széles sávú hálózatok felhasználása költség, költség szempontból, a szolgáltatások minősége szempontjából fontos, és ezzel át tudjuk lépni a digitális szakadékot Európában mindenek előtt vidéki térségekben a melléklet rámutat arra a bizottsági javaslatból, hogy javítani kell a sávú szolgáltatásokat, és most szeretnék kitérni arra, ami a mellékletben szerepel, de nem eléggé hangsúlyosan a prioritásokról volt szó. A digitális szolgáltatások infrastruktúrája nem elég szerepel ugyan, de nem mutatnak rá arra kellő mértékben, hogy mit kell tennie a bizottságnak, melyik területek élveznek prioritást. Szerepel itt, hogyha megnézzük a többi politikai területet Európában, a regionális politikával kapcsolatos közlemények, a digitális agenda, a Horizon 2020-as célok, akkor ez alapján láthatjuk, hogy az itt szereplő elemek mennyire fontosak, hogyha a kiemelt projektekről beszélünk, mint a GMES, akkor látni kell, hogy ennek milyen szerep jut. azoknak a területeknek is, amelyeket itt említünk. A mi véleményünk szerint környezetvédelmi szakbizottságként prioritást kell biztosítani a központi infrastruktúrális projekteknek, az intelligens hálózatoknak, amelyekkel például a klímaváltozással szemben tudunk fellépni valamennyi régióban a nagysebességű nyílt internet mellett is lehetetnénk a garast, hiszen ez a közszolgáltatások és az élet minőség javulását teszi lehetővé, és ezért fontos prioritást élvez. Ha elolvasom Rossi úr tervezetét, látom, hogy foglalkozik az egészségügyi aspektussal, de további elemek is hozzájöhetnének ehhez, például a dinamikus társadalom Például a legjobb gyakorlatok a környezetvédelem, a gazdálkodás területén, ezeket figyelembe kell venni, méghozzá átfogó módon kellene megközelíteni az itt jelentkező előnyöket. Sok pénzt kíván szánni erre a, az Európai Bizottság. A Prodi úr ha itt vannak, ha látjuk a célokat, akkor nem tűnik ez túlzottnak, ez egy komoly kérdés, hiszen csak a telefon szektorról beszélnek ezen a területen óriási összeget szánunk egy olyan ágazatra, amely igen komoly kilátásokkal kecsegtet. Végül pedig hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a legjobb technológiát, a legjobb gyakorlatot követjük, 1,9 milliárd euróról beszélünk, eh, ami pedig a saját kommentárjaimat illeti, hogyha ezen az igencsak technológiailag átítatott területen dolgozunk, akkor óvatosan kell pénzeket költeni. A saját tapasztalataim azt mutatják az állami szektorban sokáig tart, amíg eldöntenek egy beruházást, eh, pedig így gyorsaságra is szükség van, nagyon óvatosnak kell lenni, hogyha itt állami pénzeket akarunk örökölteni. Most el tudom mondani, Rossi úr, tehát nézzük meg a beteg nyilvántartásokat. Legyünk óvatosak a megarendszerekkel szemben az IT területen. A digitalizált eh, nyilvántartások nagyon bonyolultak voltak nemzeti szinten, és nagyon drágák is, és a végén el is buktak. Tehát európai szinten ez még költségesebb lenne, és azt gondolom tényleg meg kéne vizsgálni, milyen előnyei vannak ennek. Nincsenek olyan túl sokan, akik országok határokon átnyúlóan veszik igénybe az orvosi szolgáltatásokat, hogy milliárdokat költsünk arra, hogy digitalizáljuk egy pár ember miatt ezeket a szolgáltatásokat. Nem biztos, hogy ez a legjobb pénzfelhasználás ezen a területen, főleg ha már ilyen nehéz gazdasági időket élünk. Egy kicsit ezt lejjebb is adhatnánk ezen a területen, úgy gondolom. Nagyon óvatosnak kellene lennünk a közpénzek elköltésével. Köszönöm Linda McEwen, Rosszpach asszony. Um, speaking uh, Köszönöm, elnök úr. Janakudakis asszony nevében szólok, aki ma nem tudott eljönni az ülésünkre. Általánosságban az egyszer üdvözli a bizottsági javaslatot, és jelentős előrelépésnek tekinti az egységes piac körében. Támogatjuk konkrétabban az előadó véleményét, hogy ez az határokon átnyúló egészségügyi ellátásokat segítheti tagállami hatáskörben. A nagyobb határon átnyúló együttműködésre vonatkozó javaslat a mobiltelefonok, az internet, a digitális televízió segítségével lehetővé teheti az állampolgárok részére, hogy szélesebb körű és gyorsabb kezelésben részesülhessenek. Az e-egészségügyi szolgáltatás egyik legfontosabb része, hogy a ritka betegségek vonatkozásában Európában bárhol fordulhassunk specialistákhoz, és így csökkenthetünk költségeket és egy csomó időt, amit utazásra kellene fordítani. Előfordul az is, hogy az adott országon belül, nem beszélve az Európai Unión belül, az adatok átutalása, a, a kórházok közötti kommunikáció nyilván kihívásnak minősülhet, úgyhogy teljesen egyetértek a jelentés készítőjével. A javaslat minimum adatokat javasol megállapítani a betegek vonatkozásában, hogy jobban működhessen ez a szolgáltatás, jobb legyen az interoperabilitás, és jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtassanak a betegeknek. Az előadó egy egységes európai kódot javasol, amit minden állampolgár javasolhatna, Igen, próbáltunk digitális adagokat küldeni, és borzasztó komplikált volt. Aztán van még egy másik dolog is. Ha az ember jó hacker, akkor nem olyan nehéz bekerülni ide a rendszerbe, és látni, hogy milyen döntések születtek, és úgy megtalálja az ember a személyes adatokat. Sajnos az én hazámban ez már bekövetkezett, bár nem olyan régen használunk digitális adatokat. Úgyhogy tényleg tudatosan kell eljárnunk, mert Főleg a ritka betegségek esetében nagyon nagy, sok potenciális lehetőség van, főleg akkor, hogyha csak nagyon kevés olyan specialista van Európában, aki kezelheti az embert, de nagyon óvatosan kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Anna Rosba. most pedig megadom a bizottságnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenek előtt a tisztelt képviselőknek a véleményüket. Köszönöm mindenkinek a támogatást, amennyiben én jól értettem a javaslatunkkal kapcsolatban. Egy néhány szót engedjenek azért meg arra vonatkozóan, amit önök mondtak, az imént aggályokat fel, fejezték ki a meghatalmazáson alapú jogszabály miatt Természetesen a delegált aktusok kapcsán van egy közös értelmezés, és talán el tudom mondani most, hogy miért akarunk ilyen delegált jogszabályokat igénybe venni. Pontos azért, mint meg Even asszony is mondta, azért, mert ez egy agilis, egy gyors dolog, egy mozgékony dolog, ez képes arra, hogy tíz év alatt fontos döntéseket és tényleg gyorsan változik a világ, nagyon gyorsan tudunk tíz éven belül reagálni, hogyha szükségesé válik, és az se biztos, hogy 5-10 év múlva azok a cégek meg lesznek, amelyek ma ezen a piacon mozognak, és hát látnunk kell, mi történik a következő időszakban. Ezért egy mozgékony eszközre van szükség, ezért van szükség a delegált a meghatalmazáson alapú jogszabályokra. Annak érdek, ben, hogy nagyon gyorsan tudjuk követni, mi is történik a terepen valójában. Most pedig nézzük meg az áttételeket, a tőkeáttétel hatásokat, a leverage hatásokat. Itt két különböző kérdés volt Antonescu asszonytól és McKeven asszonytól, ami az allokációt, nagyon nagy mennyiségű pénzfelszabadítást illeti, és milyen áttételeket tudunk elérni. Természetesen az innovatív pénzügyi eszközökre akarunk fókuszálni, mert azt gondoljuk, hogy válság idején, amikor kevés közpénzt lehet elkölteni, akkor ez a helyes út úgy gondoljuk most, csak egy példán keresztül, ha úgy, itt van ez a kockázat megosztó eszköz, 500 millió billió, milliárd euróról beszélünk, és, és a projektünk az 6 milliárdot jelent, amit mi ebből tudnánk finanszírozni, tehát az 500 millió és a 6 milliárd viszonyát kell látnunk, mint 6-7-szeres áttétellel számolunk, és a végén, hogyha megnézzük, mi történik, és látjuk, hogy a széles sávú technológia legalább 7 milliárdot jelent ebben a csomagban, akkor a teljes összeg olyan 50 milliárd euró lehet, amit a mi 7 milliárdunkkal meg tudok mozgatni. Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy ez még nem is elég. Mi a költségvetésünket meg is dupláznánk, ennek örülnénk a legjobban, de hát tudjuk, hogy miről van szó. Egy finanszírozási rés van, négy több száz milli, milliárd eurós összeg hiányzik, és az egész európai területen és meg kell nézni, hogy milyen szükségletek lennek mondjuk a 30 megabajt területen 2020-ig, és 2020-ig a polgárok fele 100 megabajtot kellene, hogy elérjen el. Ami a környezetet illeti, több szolgálatunk van a mellékletben, amelyek közvetlenül nagyon komoly környezeti hatásokkal járnak, például az intelligens mérés, az intelligens mérők használata nagyon komoly hatással járhat az energiafogyasztásban is, így a környezeti hatás is nagyon komoly, és természetesen a szennyezést tudjuk csökkenteni ezáltal. Úgy gondolom, hogy a különböző kérdéseket ezzel megválaszoltam, legalábbis a legtöbbet közülük. Aztán a kérdés az volt még, remélem jól értettem, hogyan választjuk ki a különböző projekteket, amelyek szerepelnek a mellékletben. Három különböző témában mozgunk itt, a határokon átnyúló relevancia, fontosság, és volt egy kísérleti projekt ezzel kapcsolatban, ezek a döntés alapjai. Köszönöm szépen. Azt hiszem kiderült, hogy mennyiben van érintve a mi szakbizottságunk a környezeti területen, a klíma területen, az egészségügyben is. Ez arra ösztönzött engem, hogy elgondolkodjak azon, nem kellene Nelly Krószt meghívni, aki a digitális agendáért felelős biztos, mert számos probléma nyilván itt a digitális napirenden is nyomon követhető, sok minden szerepel benne, és azt kell, hogy mondjam, ezt a témát területet egy kicsit mostoha gyerekként kezeltük. Ezzel a vitát lezártuk, és hogyha van igény, akkor Rossi úrnak adok még szót, aki a vélemény megalkotója. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy azt javasolja, hogy hívjuk meg a biztos urat is. És köszönet a bizottságnak, nagyon világos volt a magyarázat, ugye, ami a delegált aktusokat illeti, majd meglátjuk, és megbeszéljük az árnyék jelentéskészítőkkel, hogy hogyan tovább. Minden esetre kész vagyok a módosító indítványok fogadására a kollégák részéről, csak két dolgot mondanék gyorsan. Linda McCaven kolléganő azt mondta, hogyha túlságosan az egészségügy felé hajlunk el, akkor vannak agályai. Nos, igen, kérünk hasonló kódokat ezen adatok vonatkozásában. Hát, hogy aztán majd milyen adatokat fogunk felhasználni, ez majd eldől. Én viszont úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ma már megvan a mozgásszabadság, nap mint nap több ezer, sőt, több tízezer európai ö, utazik ide-oda, és ö, ha egyszer nem érzik jól magukat, akkor digitális segítséggel, hogyha például ö, fontos dolog tudni az, hogy kinek milyen ö, a ö, vércsoportja, vagy allergiája van, vagy bármi más problémája, nyilván tudni kell ezt, mert ez meg, ö, az életüket ö, ö, mentheti meg. Ö, ez ugyanez a helyzet, hogyha például egy angol Franciaországban van, vagy vice versa. Nyilván tudni kell azt, hogy kinek milyen a vércsoportja. Nem az a lényeg, hogy én nekem kell tudni azt, hogy mit nem lehet beadni egy betegnek, hogyha rosszul érzi magát, magának az állampolgárnak kell tudnia azt. Aztán rámutattunk a közigazgatással való kapcsolatra is. És még egyszer elmondom, a környezetvédelmel és más területekkel kapcsolatos módosító indítványokat szívesen veszek köszönhet Anna Rosbach kolléganőnének is, neki is vannak félelmei, de azt hiszem, hogy ezeket meg tudjuk oldani egy dokumentumban, és főleg a pontos szabályozással, illetve a kódrendszerrel, amit javasoltunk. Ne felejtsük el, hogy ugye a határokon átnyúló egészségügyi ellátásokról van szó, a betegek önkéntesen utaznak, de az is elképzelhető, hogyha akár munka miatt, akár azért, mert szabadságon vannak, egyszer csak rosszul lesznek. Köszönet Antonescu kolléganőnek is, aki felvetette azt a lehetőséget, hogy legyenek módosítandítványok, főleg a környezetvédelmel kapcsolatos cserét, illetően tökéletesen egyetértek, mindenféleképpen ki kell őket használni. Aztán Linda, örülök a módosítóknak, az esetleges prioritásokat illetően is az egyes területek viszonylatában. Majd az jelentés készítő ülésén nyilván részletesebben meg tudjuk ezt vitatni. Egyetlen dolgot szeretnék kérni, hogy döntsünk a delegált aktusok vonatkozásában, tehát el kellene döntenünk, hogy mint szakbizottság, hogy állunk ehhez a kérdéshez. De azt hiszem, erről is nyugodtan dönthetünk majd együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Módosító indítványok benyújtásának határideje március 9-12 óra a véleményről. Április 25-26-án szavazunk, az illetékes bizottság az ITRE szakbizottság, ott a szavazás majd csak novemberre van előirányozva, ahogy itt a papíromon áll, és a januári, 2013 januári plenáris ülésen kerül sor a plenári szavazásra, tehát még elegendő időnk van arra, hogy ezzel a témával adott esetben a biztos asszony bevonásával, a digitális menetrendért illetékes biztos bevonásával eszmét cseréljünk, ahogy itt elhangzott, a teendőim listájára ezt is föl fogom venni. Köszönöm szépen, a következő naprendi pontunk pedig a 20. napi rendi pont, melynek tárgya a hulladékokról szóló keret irányelv végrehajtása. Garcia Burgess úr érkezett körünkbe, az elmúlt évben azt javasolta, hogy szeretne egyszer itt bemutatott tartani arról, hogy a végrehajtás hogyan áll. Most tehát meghallgathatjuk a bizottság képviselőjének a beszámolóját. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. And... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy helyet biztosítanak nekem, hogy bemutathatom ezt az irányelvet, a hulladékkezelési irányelvet. Azt gondolom, hogy az EU jogalkotásának ez egyik sarokköve, és nyilvánvaló nagyon fontos kihívást jelent a végrehajtás. A legs súlyosabb jogsértési esetek éppen ezen a területen jelentkeznek, és látni fogjuk, hogy nagyon komoly eh, végrehajtási nehézségek vannak. A legfontosabb elvárások, melyek az irányelvvel kapcsolatban, ezeket szeretném elmondani. Szeretném a végrehajtási kihívásokat is azonosítani, és ezt követően szeretném bemutatni, hogy nekünk milyen szándékunk van annak érdekében, hogy kezeljük a kihívásokat egy néhány megjegyzést bevezetésképpen szeretnék tenni. Gyorsan el kívánom mondani, hogy a hulladékkezelési jog végrehajtása nagyon fontos része a forrás hatékonysági menetrendünknek, hiszen munkahelyteremtési potenciál van benne, a recycling szektor rendkívül fontos munkahelyteremtés szempontjából, és ez éppen ezért, hogyha jó jogot alkotunk, és ennek eleget tesznek EU szinten, akkor ez mintegy 400 ezer új munkahelyet teremtene, és ahhoz is elvezetne ez, hogy jelentős üvegházhatást jelentő gáz kibotás csökkentésre kerülhetne sor, hogy ez mondjuk 47 millió köbméter gáz kibocsátást lehetne elkerülni ezáltal, és éppen ezért a jogban természetesen további fontos lépésekre is szükség van az elektronikus hulladék, vagy a járművek kezelése, de én most szeretnék mindenek előtt az önkormányzati hulladékokkal foglalkozni, és ennek három fő oka van. Ami a mennyiséget illeti, ez az egyik legnagyobb hulladék forrás, mint egy egyharmadát adja a teljes hulladék keletkezésnek az Európai Unióban, másképp az önkormányzati hulladék jól mutatja, hogy milyen teljesítményre képesek a tagállamok ezen a területen hiszen a statisztikák ezt mutatják hosszú időszakra, és a harmadik, és majdnem ez a legfontosabb, ez egy hatékony módszerre van szükség az önkormányzati hulladék kezelésére, és hogyha ezt végrehozzuk, akkor ez kiterjeszthető az ipari hulladékokra is. Most nézzük meg a keretirányelv tartalmát. Ez egy meglehetősen átfogó és bonyolult szabályozás. Csupán két alapvető rendelkezést szeretnék leírni, az úgynevezett hulladék hierarchia. A hulladék hierarchia egy központi része ennek az irányelvnek. Ez az a választásokat határozza meg a tagállami szinten. A hulladék hierarchia értelmében a megelőzés a legjobb, az újrahasználat és el, való előkészítés a következő, aztán ez és a legrosszabb az ártalmatlanítás, hogyha, hogyha már a hierarchiáról beszélünk. Aztán természetesen van egy újrafeldolgozási cégünk az önkormányzati hulladáknál, ez teljesen kötelező célt jelent, és, és meglehetősen jól fogalmazta meg az irányelv ezt, ez lényegében arra kötelezi a tagállamokat, hogy 50%-ban dolgozzák fel újra 2020-ban az önkormányzati hulladékot. Meglehetősen jó statisztikáink vannak a hulladék gazdálkodással kapcsolatban. Készültettem egy diasort is, de lát, ebben szerepelnének a 2009-es statisztikai adatok is, de úgy tűnik, hogy technikai problémáink vannak a diákkal. Ha jól értem, akkor egy papír másolatot már kapnak majd ezzel az anyaggal kapcsolatban. A diasor rámutatta arra, hogy milyen adatokat gyűjtött az Eurostat, és ha megnézik, akkor meglehetősen aggasztó a helyzet. 2009-ben a deponálás, a lerakás, ez az egyik legrosszabb természetesen a hierarchiában. Ez volt a legfontosabb 38%-ban az önkormányzati hulladáknál lerakással oldották meg a kérdést a jó hír az, hogy igazából a másik oldalon 42%-nál jártunk az újrafeldolgozás területen, tehát nem voltunk túl messze a céltól az önkormányzati hulladáknak. 2009-es adatokról beszélek, ami aztán még aggasztóbb, sokkal aggasztóbb, hogy meglehetősen nagy szórás van a tagállamok között. El kell, hogy mondjam, három csoportba oszthatjuk a tagállamokat. Az első csoport, ahol jó a teljesítmény, ahol a lerakás 20%-nál kisebb, az újrafeldolgozás pedig 80% között van. Belgium, Németország, Dánia, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Svédország, ők szerepelnek ebben a csoportban és nekik nem jelenthet túl nagy problémát, hogy a hulladék hierarchiának eleget tudjanak tenni, és az keret irányelv céljait nyilván teljesíteni fogják. Az egyetlen probléma, hogy ők nagyon komoly túlkapacitásokat alakítottak ki a recycling területen egyes államok, és ez problémát jelenthet a jövőben. Aztán van egy következő csoport, ezek a közepesek, ahol a lerakás 20 és 65% között mozog Spanyolország, Franciaország, Írország, Finn, Finnország, Portugália, Szlovénia és az Egyesült Királyság tartozik ide. Ezekről az országokról elmondható, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket kell hozni, hogy jobbá tegyék a hulladék gazdálkodási rendszerüket. Egy és vannak regionális helyi problémáik is, bizonyos esetekben ezek nagyon komoly akut problémák, úgyhogy ezekre külön figyelni kell. Végül pedig szeretnék egy további csoportról beszélni, akik nem jól teljesítenek e, az EU 12 tagállamról beszélünk, az újakról, Szlovénia kivételébe, és van egy további tagállam, a, a Görögországról beszélek, amely nagyjából olyan teljesítményt hoz, mint az újonnan csatlakozók. 70% fölött van a hulladék lerakás, vagy 75% is akár, és eh, tulajdonképpen ezek az országok eh, nagyon komoly drámai változást, változtatást igényelnek a hulladék gazdálkodásban, hogy haladni tudjanak, eh, hiszen mm, nagyon komoly lerakásuk van, tehát nagyon függenek ettől, és hogyha ezt át akarják alakítani, ez komoly erőfeszítéseket igényel. Most pedig nézzük meg, mit tehetünk annak érdekében, hogy a végrehajtási szakadékot lezárjuk. Nincsen itt varázsütésre megoldás, de vannak, van hét fő cél, amit teljesíteni, vagy hét feladat az egyik meg lehet, meglehetősen jól át kell ültetni tagállami szinten az irányelvet. Egyébként december 10 decemberében lejárt, 2010 decemberben lejárt az átültetési irányelv, de még mindig a tagállamok, amelyek nem ültették át ezt a joganyagot. Abban bízunk, hogy a kötelezettségszegési eljárások miatt az összes tagállam megteszi a szükséges lépéseket. Aztán meg kell nézni, azt is figyelni kell, hogy az átültetés megfeleljen az irányelv szellemének. Ezt mi ellenőrizni fogjuk az év második felében. Ha szükséges, akkor itt is jogsértési vagy kötelezettségszegési eljárásokat tudunk indítani. Az átültetéstől függetlenül a tagállamoknak megfelelő hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási terveket kell készíteniük, amelyek a hatékony végrehajtást teszik lehetővé az irányelv kapcsán. Ezt egyébként a bizottság ellenőrizni fogja, hogy megfelele a terv az előírásoknak, illetve az irányelv céljainak. Pillanatnyilag a bizottság nem tudja teljes mértékben ellátni ezt a feladatot. A megelőzés és gazdálkodási programokat regionális szinten fogadják el nagyon gyakran. Ez azt jelenti, hogy több száz ilyen programot kellene tudnunk ellenőrizni. Ez az egyik oka annak, hogy miért elemeztünk több opciót arra vonatkozóan, hogy monitoring kapacitásokat építsünk ki, vagy alakítsunk ki. Az egyik természetesen több opció van, arra a következtetése jutottunk, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogyha már meglévő testületekben bízunk, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre bízunk ezt a feladatot. Természetesen a bizottság és az ügynökség szorosan együttműködik már eddig is, ezért nem kell újat létrehozni, és a következő hónapokban ö, megteremtjük az eszközeit annak, hogy mérni tudjuk a hatékonyságot ezen a területen most nézzük meg a keretirányel végrehajtásának iránymutatásait. A lehető legjobb gyakorlatok elterjesztésében bízunk, erre nagy súlyt helyezünk. Ez pillanatilag arra az eredményre jutottunk, hogy itt adókkal lehet fellépni, új rendszereket lehet kialakítani, a leghatékonyabb mechanizmusokat kell igénybe venni annak érdekében, hogy a hulladék gazdálkodást javítsuk. A tagállamoknak ezen a területen egyértelműen jobb teljesítményt kell nyújtaniuk. Tanulmányt is készítettünk ezzel kapcsolatban. Igyekszünk arra késztetni a tagállamokat, hogyha rossz teljesítményt nyújtanak, hogy javítsák az ilyen irányú tevékenységüket. Nagyon érdekes látni, hogy megtakarítások időszakában a hulladékgazdálkodásra fordított eszközök eszközök és források növelésére lehet szükség, ennek a kereteit biztosítani, vagy lehetőséget biztosítani kell az önkormányzatok számára meg kell nézni a kohéziós alapot is, milyen szerepet tud ez az alap játszani a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésében a rosszabb teljesítményt nyújtó tagállamokban. Erre a célra kell forrásokat biztosítani, hogy a hulladékgazdálkodást javítsák, méghozzá pántlikázva konkrétan és ellenőrizni kell, hogy jól költsék el ezeket a pénzeket, és olyan értelemben, hogy a jobb végrehajtás szolgálja ez a pénz. És természetesen ne kizárólag új lerakók létrehozására költsék ezeket a pénzeket, hanem a hierarchia értelmében járjanak el, ex ante feltételeket kell figyelembe venni, és ellenőrizni kell, hogy mik azok a részek, amelyek egy ilyen tervbe belekerülnek, és, megfelel, és eleget tesznek az irányelő elvárásainak. Ezzel be is fejezem az előadásomat, elnök úr. Szerintem hasznos lenne, hogyha különböző kérdéseket megvizsgálunk, és ha van kérdés, akkor nagyon folytassam a már beterjesztett kérdésekkel? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a kimerítő tájékoztatóját. Vannak kérdések, ezeket hallgatnánk meg előbb, és akkor utána lehetősége lenne önnek arra, hogy, jelen, hogy megválaszolja. Karl-Heinz Franz, Anna Rosbach, Jutta Haug, és ahogy látom, Richard Zéber jelentkezett hozzászólásra. Anna Rosbachal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Statement. Nagyon köszönöm ezt az igazán széles körű nyilatkozatot, illetve a világos programot a jövőre vonatkozóan. Ez nagyon fontos kérdés számomra. Én Dán vagyok, úgyhogy mi vagyunk az egyikei a jó tanulóknak az osztályban. A hulladékot én nem hulladéknak tekintem, hanem forrásnak. Van egy kérdésem. Mi a bizottság véleménye a hatékonyságáról, avagy annak hiányáról egyes országokban a hulladék keretirányelvnek, ami a tengeri hulladékot illeti? főleg arról, hogy hogyan lehetne megállítani a szemét beáramlását a folyókból a tengerbe. Aztán az irányelv további végrehajtását illetően a további újrafelhasználás terén, hogy a hulladékot ne hulladéknak, hanem potenciális forrásnak tekintsük, főleg az új országokban. Köszönöm. Florence. Most Karl-Heinz Florenc kap szót, utána Jutta Haug. Nem, én csak szeretnék emlékeztetni az írásban előterjesztett kérdésemre, amire várom a választ. Elnök, rendben, jut a haug. Szeretnék visszatérni a bizottság képviselőnek azon megjegyzésére, hogy értelmesnek tartaná, hogyha lenne egy hulladék ügynökségünk Európában. A bizottság találta már jogalapot, vagy dolgoz ki jogalapot ennek az ügynökségnek a felállítására. Egy rendes javaslatra van szükségünk. Vagy a bizottság az alap rendeletnek, tehát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség alap, megalapító rendeletének az átdolgozását terbe vette-e. Ugyanis ettől függne a dolog. Hogyha pedig azt mondom, hogy úgy elvetem az egyiket, mint a másikat, akkor ezt azzal indokolnám, hogy a bizottság az eredetileg ráruházott feladatokat, nevezetesen az, hogy rendőri szerepet játszik a jogszabályok átültetése, végrehajtása során, tehát a hulladék jogszabályok tagállami átültetése, végrehajtása során. Nos, ebben a szerepében a bizottság nem igazán volt sikeres, és úgy gondolom, hogy nem lehet megoldás egy európai hulladékügynökség megalapítása, vagy a környezetvédelmi ügynökség feladatkörének módosítása. Tehát mi lenne önök szerint pusztán technikai szempontból helyes eljárásmód? Köszönöm szépen, Jutta Haug. Most Richard Zéber kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék Juttához, és én is ellenezném, hogy itt egy külön ügynökséget állítsunk föl erre a célra. Azt kérdezném meg a bizottságtól, hogy az, amit eddig tett, annak érdekében támogassa a tagállamokat abban, hogy ezeket a célokat, amiket ugye a közösségként elfogadtunk, ezeket elérjék, ezeket gyakorlati, technikai szempontból hogyan támogatta. Gondoljunk esetleg arra, hogy bizonyos fajta hálózatokat állítunk föl, hogy egymástól tanulni tudjunk, akár környezetvédelmi területen is, és ott már működnek is ilyen hálózatok. A bizottságnak az a híre, hogy a regionális és kohéziós alapból származó pénzeket erre a célra használnak, ez talán igaz, de szeretném emlékeztetni a bizottságot arra, hogy a legrosszabb országok, így például Bulgária, ahol a alapbeli pénzek felhasználásának a legrosszabb az aránya, ott teljesen kézenfekvő eszköz. Tehát most szívesen hallanám a bizottságtól, hogy a a regi főigazgatóságbeli kollégák, ha nem tudnának-e összeülni, és ezt a társfinanszírozási rátát, ami ugye meg lett határozva, e, ezt hogyan tudják érvényesíteni egy olyan országban, ahol szinte nincs is felhasználás, például Görögország. 15%-ban használják fel a közösség által rendelkezésre bocsátott pénzeket, és milliárdos összegek vannak, amiket nem hívnak le, és akkor aztán itt most azt kérik, hogy alapítsunk egy új ügynökséget. Hát ez teljesen érthetetlen. Minek is alapítsunk egy új ügynökséget erre? Tehát jó lenne, hogyha megnézné a bizottság, hogy Hán és Potocsnyi biztosok hogyan képesek együtt dolgozni, és egyszerűen kifolyatják a kasszából ezekre a célokra a pénzt. Köszönöm. Köszönöm szépen Richard, Richard Zéber. Mykonosz Küszkoliosz kap szót, utána pedig Radvil Morkunaite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εκ μέρους Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében szólok hozzá a témához. Egy olyan országból származom, amelyik tényleg a szamárpadban ül, hogy úgy mondjam, és most szeretném megtudni a bizottságtól, mennyi ideig tart az a jelen válság körülményei között, hogy átmenjen a gyakorlatba ez a megközelítés. Ezen kívül szeretném megtudni, hogy mi a helyzet Atikában. Van-e valamiféle ellenőrzés, amit ott lefolytattak, vagy vizsgálat? Nagyon sok munka folyik a lerakókon, és a 2002-es megállapodás óta az a helyzet, hogy az EU által finanszírozott munkálatokat természetesen folytatták, és folytatni is kell, ha már az EU finanszíroz. És itt a kérdésem az, hogy a bizottság tud-e befolyást gyakorolni Köszönöm, Ján. Köszönöm. elnök úr a szót. Köszönet a bizottságnak a beszámolóért. Én Litvániát képviselem itt. Az egyik olyan országot, ami igazán nem jó eredményeket tud felmutatni a hulladékáról. Hát elég szomorúan látom az adatokat hazámból. Pillanatilag sok vita folyik hazámban, nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy vajon miért nem működik a rendszer. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. A 12 új országból milyen kérdések érkeznek önökhöz erről az irányelvről? Vannak-e rendszeres problémák, vagy rendszeresen felmerülő problémák? A tagállamok milyen érveket sorakoztatnak fel, amelyet, hogy miért nem tudják bevezetni a rendszert. Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni a bizottság tisztelt képviselőjének. A, az egyik az illegális hulladék exportra vonatkozik. Önök készítettek egy, lefolytattak egy vizsgálatot, ami 22 tagállamra és ezek néhány szomszédos államára terjed ki és egy évvel ezelőtt egy jelentésükben arról számoltak be, hogy a határokon átnyúló hulladékszállításnak az egy ötöde, tehát minden ötödik tranzakció az jogszabálysértő. Kérdezem én, hogy kíván-e ezügyben tenni valamit a bizottság az elmúlt egy évben ennek a problémának a megoldására kidolgozott-e bármilyen javaslatot? Ugyancsak az egy évvel ezelőtt közzétett jelentésükben olvasható a következő mondat. Úgy tűnik, a legtöbb tagállamban növekszik, de legjobb esetben is csak stagnál a hulladék termelés szintje. Ezzel együtt négy tagállam jó eredményeinek köszönhetően az EU27 teljes éves hulladéktermelése 2006 és 2008 között 10%-kal csökkent. További elemzésekre van szükség annak megalapítására, hogy ezért a csökkenésért mennyiben felelősek a gazdasági válság hatásai, a módosított jelentéstételi eljárások és vagy a megelőzés terén történt-e előrelépés. A kérdés az, hogy ezeket a kérdéseket, amelyeket önmaguknak tettek fel a bizottság tagjai jelentésükben, ezeket a kérdéseket az elmúlt egy évben megválaszolták-e, és ilyen értelemben a prevenció terén, tudjuk mindenütt a prevenció a legfontosabb, a prevenció terén tehát a hulladék keletkezés és az újrafeldolgozás terén látnak-e valamilyen további intézkedésre lehetőséget, vagy annak szükségét látják-e? Köszönöm szépen, elnök úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Friderik Polc. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság számait megkaptuk. Úgy emlékszem, egy néhány évvel ezelőtt a hulladék irányelv vitája során számokat követeltünk, és a tíz új tagállam némileg több időt kap bizonyos célok elérésére, ezt mondtuk akkor, de az úgynevezett régi tagállamok közül is hét rosszabb az EU átlagnál. Tehát Spanyolország, Írország, Olaszország, Görögország is olyan országok, amelyek eredménye távolról sem jó itt. És ő is elmondta a bevezetőjében, hogy teljes mértékben át kell ültetni az irányelvet, és ha sikerülne ez, akkor 400 ezer munkahely keletkezne. Hát akkor mire várunk? Hát szükség van az új munkahelyekre. Önök pedig ölbetett kézzel nézik, hogy mi történik, és nem hajlandók átültetni az irányelvet. Ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy iránymutatásokat készítünk, legjobb gyakorlatokat állítunk össze az egyes országok vonatkozásában, Flandriában el kell, hogy mondjam, sok éve így működünk, és egész jó eredményeink vannak. Akkor felvetenem a kérdést, miért nem kötelezik a többi tagállamot is erre, hogy hozzanak intézkedéseket, mert a célokat el kell érni. És az Európai Bizottságtól azt is kérdem, hogy vannak-e regionális statisztikáik. Belgiumban Flandria és Valónia, a két régió, saját hatáskörökkel rendelkeznek a hulladék jogalkotás területén, és jó lenne megtudni az adatokat regionálisan is. Gebrandi úr, az utolsó. have a question. Köszönöm, elnök úr. Volna egy kérdésem a magánszféra szerepéről a hulladékkezelés terén. Mivel a források egyre többbe kerülnek, a hulladékot egyre értékesebb forrásnak tekintene, tekintik, ahelyett, hogy megszabadulnánk tőlük. Vannak olyanok, akik például az újrafeldolgozás terén óriási befektetéseket eszközölnek, tehát hatalmas lehetőségek vannak. Lehet, hogy fel kellene talán gyorsítani a jogalkotást az EU-ban, és nem tudom, hogy kívánja a bizottság például a magánszférát ösztönözni erre, illetve az Európai Beruházási Bankot is bevonják-e, mert végül is nagy beruházásokra van szükség ahhoz, hogy több ezer munkahelyet teremtsünk ezen a téren, amelyeket szeretnének megteremteni. Köszönöm. Most pedig megadom a bizottságnak a szót a kérdések megválaszolásához. Thank you, Mr. Chairman. I'll do... Köszönöm, elnök úr, a szót. Mindent megteszek, amit csak tehetek az ügy érdekében, bár elég hosszú a kérdések listája. Próbálok a kérdések feltevésének sorrendjében válaszolni. És remélem, nem fogok hibázni, mert elég gyorsan mentek a dolgok. Nos, ami az első kérdést illeti. Rosszpek asszony kérdése. Mi a helyzet a tengeri hulladékkal? Ennek az oka vajon az EU hulladék szabályozásának rossz végrehajtása kapcsán vetődik fel. Nos, a gond az, hogy vannak olyan hulladék kategóriák, amelyek valamilyen oknál fogva egyszerűen kikerülik a hulladékkezelés rendszerét, és bekerülnek a tengerbe. Nyilván a jobb végrehajtás a hulladék szabályozás terén hozzájárulhatna ahhoz, hogy csökkentsük a tengerbe kerülő hulladék mennyiségét. Aztán volt egy kérdés, a jobb kezelés potenciális lehetőségeit illetően, különös tekintettel a forrás hatékonyságra. Már bevezetőmben jeleztem, hogy a hulladékra vonatkozó jogszabályok egyértelmű szerves részét képezik a forráskezelésnek. Becsülések szerint 72 milliárd euró lenne az éves megtakarítás ennek köszönhetően, ami hát egyértelműen eléggé jelentős összeg. Aztán Florence úr azokra a kérdésekre utalt, amelyeket megfogalmazott. Az első, a hulladék hierarchiáról szólt, illetve arról, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák, hogyan értelmezik az irányelv átvétele során. Tudunk arról, hogy vannak problémák, bizonyos tagállamokkal már felvettük a kapcsolatot, és ahogy bevezetőmben is elmondtam, teljes ellenőrzést végzünk minden átvételi intézkedés átvételéről, amely az év második felében indul be, és szükség esetén törvénysértési eljárást indítunk be. Ez úr második kérdése. Azt hiszem inkább az állami és a magánszféra közötti versenyről szólt a hulladékkezelés telén. A hulladék irányelv konkrét rendelkezéseket nem tartalmaz ezen a téren. Mindazonáltal a versenyigazgatóságon dolgozó kollégák keresik azokat a szabályokat, amelyek a tagállamokban kialakított jogszabályokra vonatkoznak, hogy megfelelnek-e az EU jogszabályoknak ezen a téren. A következő kérdést már azt hiszem taglaltam bevezetőmben. új hulladékkezelő ügynökség felállítása nincs pillanatnyilag szándékunkban. Inkább az Európai Környezetvédelmi Ügynökség égisze alá kívánjuk helyezni ezt a feladatot. Aztán Haugasszony is feltett egy kérdést. Nem szándékozunk változtatást eszközölni abban a rendeletben, amely létrehozza az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi mandátum a keretén belül az ügynökség el tudja végezni azt a feladatot, hogy monitorozza a helyzetet az egyes tagállamokban, és ez a munka segít majd nekünk abban, hogy feladatunkat ellássuk, és a szerződések őreként ellenőrizzük azt, hogy megfelelnek-e az adott jogszabályok az európai jognak. Ezt az alapvető funkciót semmiképpen nem kívánjuk semmiféle más testületre ruházni. Aztán volt még egy kérdés, nevezetesen mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy több pénzforrás álljon rendelkezésre a hulladékkezelés számára a tagállamokban. Biztosíthatom önöket arról, hogy szoros az együttműködés a regi főigazgatóság és közöttünk. A cél az, hogy több pénzügyi alap álljon rendelkezésre a hulladékokról szóló jogszabályok végrehajtása céljából, és hiszem, hogy előrelépés történik majd ezen a területen is. Aztán Krisz Koliosz úr kérdése. Egy konkrét helyzetre utalt Görögországban. Hát sajnos Egyértelműen az egyik legrosszabb teljesítő Görögország az Európai Unióban, és hiszük, hogy egyre kevésbé kellene a szeméttelep megoldást választani. A hosszabb távú megoldásokban hiszünk, amelyek nem szeméttelep megoldások, forráshatékonyság szempontjából hiszen a hulladékban rejlő, igen értékes forrásokat mindenképpen ki kell aknázni. Aztán Makanájte asszony is feltette egy kérdést, nevezetesen az új tagállamok miért ütköznek nehézségekbe a szemétre, a hulladékra vonatkozó jogszabályok végrehajtása terén. Teljesen egyértelmű, az új tagállamok számára ez új kihívás. A mostani legjobban teljesítő tagállamok számára 20 év volt szükséges, hogy ide jussanak. Remélhetőleg a tagállamok felennyi idő alatt tudják majd kiaknázni a régebbi tagállamok tapasztalatait, és hiszem, hogy az Európai Unió támogatásával gyorsan előre tudnak majd lépni. Az Euróstat egyébként már is rendelkezik friss statisztikai adatokkal a hulladékkezelésről, és úgy tűnik, hogy csak egy év alatt egyes tagállamok, mint Lengyelország, Szlovákia, már is jelentősen előreléptek a hulladék újra felhasználás százalékos aránya terén. Áder úr is feltett egy kérdést. De egészen őszintén nem tudom elolvasni, hogy mit írtam ide. Úgyhogy a következő kérdése térnék rá, és rendkívül hálás lennék, ha Áder úr még egyszer föltenni a kérdését. Prepos asszony a következő. Miért rossz a helyzet a régebbi tagállamokban is? Való igaz, sok régi tagállam tartozik a közepesen teljesítő országok közé. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy a hulladék irányelv új szabály 2010. decemberében járt le a határidő az átvételre, és az előző jogszabály nem tartalmazott semmiféle újrafeldolgozási célkitűzést, nem volt kötelező hulladék hierarchia. Feltett egy másik kérdést is. regionális statisztikai adatokról. Bizonyos tagállamok esetében, például a Belgiumban, tudjuk, hogy Flandria és Vallónia külön küldi az adatait az Eurostatnak, más tagállamokban azonban, még ha regionális ö, struktúrával rendelkeznek is, konszolidált adatokkal rendelkezünk. Gerbrandi úr? mit teszünk annak érdekében, hogy ösztönözzük a magánszférát. Nos, az a benyomásunk, hogy a magánszférának nem igazán van szüksége ösztönzésre, hiszen a hulladékkezelés üzleti vállalkozás. A az újrafelhasználáshoz jó jogszabályi környezetre van szükség. Úgyhogy úgy hiszem, a legtöbb, amit tehetünk a magánszféra ösztönzése érdekében az, hogy a hulladék irányelvet megfeleljen hajtsák végre. Köszönöm szépen. Áder Jonas. Akkor újra Áder Jánosnak adom meg a szót, hogy megismételje a kérdését tekintsük ezt politikusi vizsgafeladatnak, hogy ugyanazt a kérdést föl tudom egymás után kétszer tenni. Ez nem mindig sikerül mindenkinek. Két kérdést tettem föl, nem egyet. Az első kérdést, ha össze kell egy mondatba foglalnom, a lényegét az úgy hangzott, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a bizottság az illegális hulladék export ellen és indoklásként előadtam, hogy önök végeztek egy vizsgálatot, ennek a vizsgálatnak az volt az eredménye, méghozzá egy 22 tagállamra terjedő vizsgálatról volt szó, és ennek a vizsgálatnak az volt az eredménye, hogy a határokon átnyúló hulladékszállítás egy ötöde, tehát minden ötödik tranzakció az jogszabálysértő. Elirányult a kérdésem. A másik kérdésem pedig szintén egy önök, az önök által készített és egy évvel ezelőtt tavaly januárban publikált jelentésre hivatkozott, ami a hulladék keletkezés és újrafeldolgozás eh, és a kapcsolatos eh, kérdéseket boncolgatta. Itt önök azt állapították meg, hogy lényegében az Európai Unió legtöbb tagországában, legtöbb tagállamában eh, folyamatosan nő a hulladék termelés, és csak azért az általános szint azért csökkent 2006 és 2008 között, mert négy tagország az átlagnál jobban teljesített. De a többi tagország viszont gyengébb produkciót nyújtott, és összességében így sikerült egy csökkenést elérni. És akkor önök azt írták, itt most idézem újra, hogy további elemzésekre van szükség annak megállapítására, hogy az ezért a csökkenésért, még egyszer mondom, ami 2006 és 2008 között történt, mennyiben felelősek a gazdasági válság hatásai, a módosított jelentéstételi eljárások, illetve a megelőzés terén történt lépések, és én azt a kérdést tettem föl, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket a jelentésben önök saját maguknak föltettek, azokat az elmúlt egy évben sikerült -e megválaszolni, és ebből milyen intézkedések következnek. Köszönöm szépen még egyszer is a szót. Köszönöm szépen, vannak még kérdéseink. Időnk is van bőven, fél hétig hauk. Elnézést kérek. De hát megint felhívták a figyelmemet arra, hogy mielőtt a hulladék címet elhagyjuk, még egyszer tegyük fel a kérdést, ahogy a Vittorio Pródi már feltette a kérdést, tehát én felvállaltam ezt a feladatot, hogy rákérdezzek az ön listáján a hármas pont, az, amiről beszélünk. Potocsnik biztos úr viszonylag rövid választ adott, ezzel próbált válaszolni, de nem egészen kielégítően, mert január 20-án azt mondta, igen, az Európai Bizottságnak itt még egy néhány vizsgálatot el kell végeznie. Arról van szó, hogy a csomagolási anyag csomagolási hulladék irányelvet kéne átdolgozni, mert ez egy régebbi irányelv, és most úgy gondoljuk, most a bizottsági konzultáció után végre lépniük kellene a műanyag csomagoló anyagok ügyében, mindenek előtt, ami az ilyen táskákat illeti, vagy zacskókat illeti. Erre nincs szükség. Technológiailag ezen már túlléptünk, egyrészt, másrészt pedig, ami a fogyasztók lelkiismeretét illeti, talán eh, ebben is léptünk már egy nagyot előre, és hol tart az Európai Bizottság az irányelv átdolgozásával? Ez lenne a kérdésem. Megszületik ez már lassan-lassan. Köszönöm, Jutta Hauk.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 akkor Evans asszonynak a második kérdésére utalnék, ugyanis ő azt kérdezte, hogy a bizottság ténylegesen rendelkezik-e egyfajta katalógussal, arra vonatkozóan ki az, aki ezt átültette már a saját tagországába, és ki nem. Aztán itt van Németország kérdése. 2010. augusztusában úgy válaszolt a bizottság, hogy a Németország által beterjesztett tervezet a hulladék hierarchiával kapcsolatban nem igazán áll összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, mert eh, elvben eh, ez a eh, hulladékelégetési folyamatnak a 11 ezer kilózsulos eredményét irányozza elő, és ez nem felel meg a újrahasznosítással kapcsolatos követelményeknek, és illetve annak, ami a negyedik cikkelyben áll, tehát a hulladék hierarchiában. És most igazából azt se tudjuk, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban tette valamit, hogy változhasson a helyzeten. Richard Széber. Elsőként azt mondanám, hogy a kérdésemre egyáltalán semmilyen választ nem kaptam. Jó, persze, hallottam, hogy volt valami együttműködés, de ki, ki kivel, hol és miért. Tehát nem válaszolták meg a kérdése. Harmadsorban pedig azt olvastam ma a médium, a Tajani biztos azt tervezi, hogy a föld alatt 600 és 1000 méter mélységben található forrásokat meg akarja szüntetni, úgy gondolom, hogy eh, a hulladék, mint erőforrás, az akár nulla méterrel lehet a földfelszín alatt, tehát meg kell nézni, hogy a Gerbrandi féle javaslat, tehát a, eh, a erőforrás hatékony és erőforrás kimérő Európa javaslat, az mennyiben eh, valósítható itt meg, ami pedig a 40 7000 tonnás kibocsátást illeti, hogyha erre itt lehetőséget látunk, akkor miért nem valósítjuk ezt meg, kérem az elnököt, hogy a szokásos folyamat betartása mellett Potocsnok biztos kérje fel ennek a kérdésnek a megválaszolására, konkrét javaslatok előterjesztésére, különösen eh, arra tekintve, hogy például Olaszországban, Dél-Európában rendkívüli eh, problémák vannak, nem csak hulladékterületen, hanem például a radioaktív eh, hulladékoknak a a ellenőrzetlen tárolásával egészségügyi problémák is vannak. Itt a bizottság hónapok óta csak fut az események után nem csinál semmit, tehát jó lenne, ha végre közbelépne, ezt kifejezetten javasolnám. Jó lenne, ha ide látogatna az illetékes biztos, és konkrétan megmondaná, hogy mit teszik, miért nem indította a kötelezettségszegési eljárást, és egy regionális alapban miért hevernek kihasználatlanul milliárdos összegek, miért nem mennek ezek az összegek Nápolyba, miért nem történik valami. Tehát ez sokkal, sokkal keményebb fellépésre van is szükség, jó lenne, hogyha erről szó esne. Elnök, köszönöm szépen, Richard Zéber. Nem látok más hozzászólót, úgyhogy megadnám újra a bizottságnak a szót. Kérem, válaszoljon meg minden kérdést, és tegye ezt annak fényében, hogy itt az illetékes biztost meg fogom hívni, ez rajta van a teendőim listáján. thank you, thank you very much, and my apologies again. Köszönöm szépen, és még egyszer rendezést kérek Áder úrtól. Nos, ami a hulladék szállításokat illeti. Ismert az álláspontunk. Tényleg komolyan aggódunk amiatt, hogy az ellenőrzések tényleg hatékonyak-e a szemétszállítás terén az Európai Unióban és elkészítettünk egy tanulmányt is, amelynek lehet, hogy az lesz a vége, hogy jogalkotói javaslat születik. De sajnálatos módon most ennél többet nem tudok mondani. a hulladék termelés alakulása. Korábban említettem, hogy az Eurostat friss adatokat dolgoz fel, amelyek tükrözni fogják a 2010-es állapotot. Úgy tűnik, hogy a az e EU-ban termelt hulladék volumene jelentős visszaesést mutat. 2009 és 2010 időszakában. Bizonyíték még nem áll rendelkezésünkre arra, hogy ennek a jelentős visszaesésnek mi lehet az oka de nyilvánvalóan a gazdasági válság is szerepet játszhatott ebben. Amit viszont fontos tudni, az az, hogy a hulladék irányelvnek megfelelően, illetve ennek értelmében 2013-ig hulladék megelőző intézkedéseket kell hozniuk a tagállamoknak mint ahogy a hulladékkezelő tervek lesznek az egyik fő eszköz a kezünkben, a hulladék termelést megelőző tervek is ugyanilyen eszközök lesznek a tagállamokban termelt hulladék mennyisége terén. Úgyhogy már készülnek az útmutatások a hulladék termelést megelőző programok vonatkozásában. Ez rendkívül fontos, hiszen végül is a megelőzés a legjobb megoldás a hulladék hierarchiában. Aztán Prodi úr kérdéséről nem feledkeztem meg, de attól tartok, hogy végleges választ most nem tudok adni. Még mindig foglalkozunk a nejlonzacskók, az egyszer használatos nejlonzacskók kérdésével. Potocsnik ö, biztos számára ez egyértelmű prioritás. Azonban nehéz megmondani azt, hogy mikor lesz ebből jogalkotói javaslat. Talán a bio ö, fel, a, a felbomlás kérdése fölhasználható lenne mert ebben a, szem, ebből a szempontból, mert ez szélesebb hatályt ölel fel. Szinte minden műanyag anyra vonatkozik, és megpróbálunk a elbomló anyagokról egy anyagot készíteni. Ezzel foglalkozunk pillanatnyilag. Volt még egy kérdés a hulladék igen, ez tényleg összefügg hierarchiával kapcsolatban volt ez a kérdés. Igen, megállapítottuk egy problémát az értelmezés területén. Németországban másképp értelmezték ezt az irányelvet, és felvettük a kapcsolatot a német hatóságokkal. Amennyiben én jó információt kaptam, hogy amennyire tudom, a keret irányelv végrehajtását nem adaptálták Németországban. Most nem tudom, hogy a szöveget Németországban mikor fogadja el a parlament, adott esetben milyen módosításokat terveznek ezen konkrét ügyben, de biztos vagyok abban, hogyha vannak problémák azzal a móddal, ahogyan a hulladék hierarchiát tükrözik a német jogban, akkor ezt kezelni kell, és meg kell vizsgálni egy kötelezettségszegési eljárásban. Ami az utolsó kérdést illeti, Zimmer úr, nem tudom, hogy kérdés volt-e valójában, vagy inkább megállapítás, de bizonyára az a helyzet, hogy mi foglalkozunk, nagyon komolyan foglalkozunk az összes olyan témával, amelyik az EU hulladékjog végrehajtásával foglalkozik. Sok időt szánunk erre, sok forrást szánunk erre, számos eset van előttünk, és ezek rendkívül fontosak időnként és a kampányai válság, ahol a gazdálkodása kapcsolatban egy ilyen válság alakult ki, Sziveri úr is erre kérdezett rá. Azt gondolom jó példa arra, hogy mennyi figyelmet fordítunk erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó ponttal kapcsolatban az illetékes biztossal még erre visszatérünk erre. Szerintem egy részletesebb vita keretében, egy ilyen time slot az, amit erre biztosítanunk kell, külön részt. És a 21. napi rendi pont következik, immár az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása négyszer, ötször van lehetőségünk a szakbizottságban arra, hogy kérdéseket tegyünk fel a bizottságnak. Több kérdés is van itt előttem. Lorenz úr, már le, megadta a kérdést, feltette a kérdését? Dann gehen wir zwei. Akkor a második kérdés. Jill Evans választ kapott. Vittorio Prodi választ kapott. A négyes pont. A végrehajtás. Langa asszony nincs jelen. Ki helyettesíti valaki? Zéber úr? Vagy Florenz úr? Az első kérdésem, arra választ kaptam. A reach kapcsolatban a kérdésemre viszont szerettem volna választ kapni, gondolom az most megszületik. De Lange asszony nincs itt, Szatuhaszi, kolléga úr, parancsoljon. Úgy tűnik a szememben, hogy a gazdasági válság miatt egyes országokban az a tendencia figyelhető meg, hogy kevésbé védik a környezetet, mint az elmúlt tíz évben, és ez természetesen a Görögországban is megalapítható. Jó lenne tudni, hogy mit tesznek ezzel kapcsolatban. Láthatjuk, hogy a környezetvédelmi előírásokat meg akarják kerülni, mindenképp, mindenféle so, gyorsított eljárásokat vagy törvényeket fogadnak el. Egyszerűen azért, hogy el tudják kerülni, hogy az idevágó történeket korrekt módon hajtsák végre. Ide jön még az is, hogy vannak illegális épületek, természetesen építkezések illegálisan folynak, és mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ne tudják elkerülni a környezetvédelmi jogot. Az Európai Parlamentben sokszor beszéltünk már erről, a politikai intézkedésekben is látjuk ezt. A helyzet az, hogy a környezetvédelem mennyire fontos, ezt itt felismertük, és a többi politikai intézkedés jogi előnyös végrehajtásánál is ezt kell figyelembe venni. Nem mehetünk vissza az 50-es, 60-as évekbe, hiszen valamikor később ez komoly költségeket okoz nekünk. A bizottság foglalkozik azon országokkal is, amelyek nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerültek. Jutta Haug, hatos. Igen. A kérdést alapvetően közösen tettük fel a 2012-es költségvetése kapcsolatos állásfoglalási indítványunkba. A lényeg az, hogy szeretnénk tudni, hogy a bizottság valóban és ténylegesen személyzetét tekintve képes-e arra, hogy valamennyi szükséges eljárást, illetőleg tagállami ellenőrzést elvégezze? Ez az első kérdés. A másik kérdés pedig, hogy mi lehetőség szerint megkaphatunk e egy ezzel kapcsolatos adatbázist, abba betekinthetünk-e, betekinthetünk-e, e, és megnézhetjük-e, hogy ki mit hajtott végre, ültetett át, és hol vannak még hiányosságok. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a e, nyilvánvalóan a nyomás, amit a közvélemény gyakorol, sokszor a jogszabályok végrehajtása esetén, különösen a környezetvédelem területén e, jótékony hatással bírhat, főleg olyan tagállamok esetében, amelyek vonakodnak bizonyos előírásoknak a végrehajtására. Nem tudom, ki képes erre választ adni, talán az, aki nem hallgatta éppen a hozzászólásomat. Ha csak nem, az egyik fülével németül is ért. Mindjárt meglátjuk, hogy az Európai Bizottság erre hogyan reagál. Karel Schlüter, Satu Hassi, a Rachel kapcsolatban, és kolléga parancsoljon megint önél a szót. Sajnos kikapcsolt mikrofon mellett szólt az elnök úr. Köszönöm. A RICS irányel végrehajtása alapvető fontosságú dolog. Vannak azonban olyan információink, hogy ez úgy történik gyakran, hogy az első szakaszban nagyon komoly hiányosságok vannak, mint egy 20 ezer ilyen dosszié van, 2009-es számokkal tudunk dolgozni, és megállapítást nyert, hogy az 50%-ban hiányos volt a teljesítés. 2010-ben a minőség 64%-ban volt hiányos, nem teljes, és voltak olyan megállapítások, hogy nagyon komoly problémák állnak fenn. Most felteszem a kérdést, hogy nem kellene itt lépni. Már csak azért is, mert az értékeléseknél az első szakaszban komoly nehézségek voltak. Mi a helyzet a korlátozásokkal? A bizottság részéről semmiféle előterjesztés nem született, ami a jelölt listát illeti. Pillanatnyilag 74 anyagról beszélünk, amelyeket meghatároztak. Az Európai Bizottság nem tudná itt egy kicsit felgyorsítani az eljárást a RICS keretében. Tehát tényleg az a benyomásunk, hogy az első szakaszok általában nem igazából hatékonyak Florenc úr. Pillanatilag viszont nincs itt. Florenc úr pedig tett fel kérdést Megint csak a Ricsel kapcsolatban a kollégát halljuk. Okay, dann Keine weitere Frage mehr dann. Jó, akkor nincs további kérdés. Akkor a bizottság kap szót az eddig feltett kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen. Brékland vagyok, a jogi ügyek osztályának vezetője a Környezetvédelmi Főigazgatóságon. Ez négyes és, az ötös és hatos fogom válaszolni, a rics kérdésekre pedig a kollégám tér majd ki. Hát kérdés, amit Kisztolios úr tett fel, általában elmondhatjuk, hogy a válság hatása a környezeti jog végrehajtására két alkérdésbe osztható ez az egész. Az egyrészt a finanszírozás hiánya, tehát a végrehajtás finanszírozásának hiánya, másrészt pedig, eh, hogy úgy alakítják hát ezt hazai joggá, hogy az EU jogsérül közben, ami az első kérdést, a finanszírozást illeti, nincsen külön monitoring rendszerünk, hogy gyakorlatilag azt nem látjuk, hogy pénzt vonnának ki a környezetvédelemből, vagy a végrehajtásból, vagy a környezetvédelmi jog végrehajtásából. Mi azt látjuk, hogy ha kisebb a finanszírozás, természetesen előfordulhat, adott esetben a Natura 2000-nél csökkentik a finanszírozást, de hogyha ilyen információt kapunk, akkor ellenőrizzük, hogy ez tényleg valós. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogyha erről beszélünk, és már korábban beszéltünk, nagyon jó, komoly mennyiségű EU finanszírozás hozzáférhető itt 2011-ben a bizottság a regionális politikán belül a fenntartható növekedéshez kíván hozzájárulni, és a tagállamok igenis a finanszírozást igénybe vehetik az EU részéről, a jobb kormányzás, az ökorendszerek, stb. területén. Tehát ebben van pénz, hozzáférhető a pénz, és nyilván ellenőrizzük, hogy jól használják-e fel a pénzt, és ennek megfelelően jelentések születnek a régiós, regionális ügyekkel foglalkozó főigazgatóságon. És hát van persze más példa is Görögország. Igen, e, vannak ilyen eljárások Görögország ellen a e, hulladék lerakás miatt, és új nem tudják a jogi infrastruktúrát megfelelően felhasználni, hiázni, kiaknázni, és van egyébként pénz, és Görögország nem használja fel a pénzeket erre, és folytatják a hulladéklerakást, vagy a hulladékkezelési problémák tovább is fennállnak, létrehoztak egy task force-ot, hogy segítsen a görög hatóságoknak a finanszírozás megállapításában, de még egyszer mondom, a pénz jelen van, nagyon gyakran ez a jellemző, viszont nem használják fel kormányzati problémák miatt, vagy irányítási problémák miatt a, az esetleges szofiai válság, a lerakás miatt ez is, vagy, vagy kampányában, és az Európai Beruházási Bank igenis pénzt tud biztosítani arra, hogy ez működjön. Tehát a finanszírozási oldalon jelen vannak, megvannak a lehetőségek. Igazából a tagállamokat kéne jobban arra bátorítani, hogy éljenek az EU finanszírozás lehetőségeivel a környezetvédelem területen. Ha ezt nem tudják megtenni mondjuk Görögországnál, akkor segítünk, és mint éppen a nemrég létrehozott Task Force keretében ennyit tudok mondani a finanszírozási kérdésről, finanszírozási oldalról, ami a jogi végrehajtást illeti, itt megint csak Görögországban szorosan figyelemmel kísérjük, hogy mi történik. Igen, a habitat az élőhelyek védelme területén vannak előírások, ezeket be kell tartani, mi ezt figyelemmel kísérjük. Az itt egy, és a fenntartható fejlődés keretei között kívánjuk ezt elhelyezni, ezt a jogot. De hát biztosíthatom önöket, hogy hogyha van olyan kísérlet, hogy lebontsák a környezetvédelmi jogot a gazdasági válság miatt, tehát hogy ennek csökkentsék a hatását, ez nem megy, de mi pozitív üzenet akarunk küldeni. És hiszen a két dolog nem egymás ellen működik, a gazdasági válság és a környezetvédelem, hanem egymást, a két terület kiegészíti egymást, és kölcsönösen segíti egymást, és ezt az Európai Bizottság minden szinten megpróbálja erősíteni. Ez volt az ötödik kérdés, ami a hatodik kérdést illeti. Haug asszony kérdése. Nagyon örülök, hogy támogatást kapok, hogy több, erőfor, több forráshoz jussunk a parlament részéről. Örülök az ilyen támogatásnak. És igenis aktívan dolgozunk a jogsértési eljárások miatt, és mint egy ezer ilyen ügy van a környezetvédelmi főigazgatóság előtt, éppen ezért vannak kísérleti esetek, ez 35%-ban jellemző, és a maradék pedig a mindegy kétharmada. Nagyon aktívan dolgozunk a jogsértések területen, és hát említette a kér, a, ezeket az eseteket a kérdésében. Egyelőre azt hiszem egy belga és luxemburg esetében van egy, vannak bíróság előtt még függőben lévő dolgok, és máshol pedig az adózás miatt egy új lehetőséget használtunk fel, hogy a tagállamokat Lengyelország esetében ez már is fordult októberben, hiszen átültetési problémák merültek fel a légszennyezés irányelv miatt és mint már korábban hallottuk, mint egy hét olyan eset van, amelyekben döntés születik az átültetés hiánya miatt a gazdálkodási irányelvnél. Tehát ennyit a jogsértésekről. Miután ezt elmondtam, mint egy ötvenen vagyunk a főigazgatóságon, tehát eh, nem csak jogsértéssel foglalkoznak, hanem a kampanyilai eset, vagy más esetek is szóba kerülnek, természetesen rengeteg a svédországi farka genetikai kérdések is, tehát mint 500 millió lakos van az EU-nak, tehát ha jogsértésről kerül szó, az, ez, ez egy apró részét tudjuk csak kezelni az egésznek. Hogyan tudunk nagy ugrást tenni a jobb végrehajtás érdekében. Tudjuk, hogy a végrehajtás a biztosunk szemében nagyon fontos, ezt többször hangsúlyozta, és nagyon bízom abban, hogy jövő héten szerdán a bizottság elfogad egy közleményt a környezetvédelmi jog végrehajtásával kapcsolatban, és eh, azt hiszem a szakbizottságot ez foglalkoztatja, Éppen ezért új ötleteink is vannak a jövőben a végrehajtásra vonatkozóan, erősíteni kívánjuk ezt a vetületet. Most pedig Haugasszony kérdésére szeretnék visszatérni. Először is az ismeretekkel, ismereteket kell terjeszteni, a tudást kell terjeszteni, a második pedig a, a felelősség erősítése aktív terjesztés, információterjesztés, a tájékoztatás nagyon fontos, hogy a polgárok nyomást gyakoroljanak a saját adminisztrációkra, és ez a közleménynek egyik célja. Így tervezzük ezt a testület részéről végrehajtani. És Másrészt a tagállamoktól azt várjuk, hogy sokkal több információt tegyenek ki az internetre a Natura 2000-rel kapcsolatban, a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, vagyis ez azt jelenti, hogy a polgárok hozzáférhetnek és könnyen megtalálják ezt. További jó ötlet például a hulladéklerakók esetében, itt szeretnék megfelelő információt biztosítani erről is, és az ellenőrzések eredményéről ennyit szeretnénk tenni. A a víz, víz keret irányelvvel kapcsolatos dolgok és a mederi irányelvvel kapcsolatban, vízgyűjtő terület irányelvvel kapcsolatban is ö, szeretnénk hasonló módon eljárni. A lényeg tehát az, hogy több tudás kerüljön a webre, jobban tájékoztatjuk a polgárokat, és ők maguk tudnak lobbizni a saját kormányaiknál, az egyik fontos cél. Egyébként műholdakat is szeretnénk felhasználni a környezeti jog végrehajtásának ellenőrzésére, és természetesen megvannak a megfelelő térképek, amiket figyelembe tudunk venni a műholdas ellenőrzés során. Tehát ennyi az ellenőrzés területe, amiről el tudok mondani, és a hulladék gazdálkodásban is így fogunk fellépni. Szeretnék létrehozni egyébként nemzeti panasz mechanizmusokat is, szeretnénk erősíteni az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférést környezetvédelmi ügyekben, és eh, szeretnénk több partneri megállapodást a tagállamokkal, és most visszatérek az ötödik pontra, fókuszálni szeretnénk a tagállamokat arra, hogy finanszírozzák a környezet szempontjából helyes dolgokat. Tehát ezek azok az elképzelések, amelyek majd szerepelnek a közleményben most nagyon konkrétan szeretném lezárni az átláthatóságot, és ezt az Európai Bizottság is magára veszi egyértelmű az Európai Bizottság szempontjából, hogy az adatbankot felhasználjuk annak érdekében, hogy jogsértési eljárások során mm, érveink legyenek, és attól gyakorlatilag az Európai Bizottság nem mondhatja azt, hogy ehhez az adatbázishoz bárki hozzáférhet, ez, ez más dolgokat szolgál, ez bírósági eljárások céljára szolgál, de amit megteszünk, a, a, az a megfelelő tájékoztatása a polgároknak. Azt gondolom, hogy az 5-ös, 6-os kérdést ezzel lefettem, most pedig a rics kapcsolatos kérdésekre adom tovább a szót. Akkor pedig a Rics témájában parancsoljon. Minden köszönöm egyenlőre a részletes választ, rövid, tömör volt, nézzük a Rics témáját. Köszönöm, elnök úr. Björn Henson vagyok. Az MB-nél dolgozom. A vegyi anyagok témájában. A Ricsre válaszolnék. Nagyon köszönöm a tisztelt képviselőnek ezt a kérdést, hiszen abból a dialógusból fakad, ami a Rics végrehajtásából keletkezett. Nagyon hálás vagyok ezért. Három kérdés fog, hangzott el, az értékelés, a korlátozás, az engedélyezés terén. Ha röviden összefoglalnám a háromat, el kell mondanom, hogy sajnos olyan gyorsan nem haladunk, mint ahogy szerettünk volna, és ha röviden akarnék válaszolni, azt kell mondanom, hogy tényleg azt gondoltuk, hogy többet is lehetett volna tenni az előrelépésért, de ugyanakkor történt is előrelépés. Szeretnék azonban kitérni konkrétan az egyes területekre is. Nézzük az értékelést. Azt gondolom, hogy mielőtt válaszolnánk magára a kérdésre, fontos felvetni azt, hogy maga az IKA, vagyis az Európai Vegyi Anyag Ügynökség Helsinki-ben megpróbál kiválasztani olyan anyagokat, amelyeket meg kell vizsgálni megfelelés szempontjából. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy megfelelnek-e a REACH által előírtaknak. Ezen kritériumok kidolgozásakor olyan anyagokat próbálnak kiválasztani, amelyeknek amelyekkel kapcsolatban nagy a valószínűsége annak, hogy nem fognak megfelelni ennek. Tehát, hogyha az IKA weboldalát megnézik, vagy az éves jelentését, akkor úgy tűnik, hogy több olyan meg nem felelésről tanúskodó anyag található, mint amennyinek kellene lennie. Mindazonáltal a REACH meg nem felelési ráta eléggé magas. Ez eléggé nagy aggályokat jelent a, a bizottság számára is. Bár meg kell mondanom, ez nem, elég, nem igazán váratlan, hiszen új a regisztrációs folyamat, illetve összetett az elvárások köre is, amelynek meg kell felelni az iparágnak. A bizottság az ikát évek óta kéri arra, hogy általánosságban ellenőrizzen de ugyanakkor megfelelési e, ellenőrzéseket is végezzen. Legyen ez prioritás az ügynökség számára, és az elkövetkezendő évek során is megmarad ez a prioritás az ügynökség számára. Nos, most vizsgáljuk azt, hogy miért ilyen magas ez a meg nem felelési ráta. Ha lehet részletesen, hogy megállapítsuk, hogy mit tehet még a bizottság. Ennek célja az, hogy esetleg ajánlásokat is megfogalmazhassunk, illetve hogy mit lehet tenni majd a felülvizsgálat után, hiszen valószínűleg önök is tudják, hogy az idén júniusban kívánjuk ezt elvégezni. Úgyhogy összességében valóban mi is aggasztónak tartjuk ezeket a számokat, és a RICS felülvizsgálatának kontextusában próbáljuk majd értékelni őket. Ha a korlátozásokat tekintjük, itt is azt hiszem, mielőtt még részletezném azt, hogy hova jutottunk, még egyszer el szeretném mondani, hogy egyértelmű a bizottság elkötelezettsége, hogy a REACH célkitűzéseit elérje, és magas szinten védje az emberi egészséget és a környezetet, és biztosítsa a belső piac működését, elősegítse a versenyképességet és az innovációt. Tehát az a tény, hogy pillanatnyilag a bizottság még nem kérte fel az ikát arra, hogy korlátozási javaslatokat készítsen olyan új anyagok vonatkozásában, amelyeket nem vizsgáltak, vagy most vizsgálnak. Végül is nem jelent semmiféle konklúziót azon anyagok vonatkozásában, amelyek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberi egészség szempontjából, vagy a környezet szempontjából. Azért el szeretném azt is mondani, hogy az elmúlt évek során mit értünk el. Először is. A REACH előírásainak megfelelően több átmeneti intézkedést javasoltunk, amelyeket a korábbi jogalkotói ciklusban felmértek. Mert voltak javaslatok a REACH vonatkozásában. Akrilamit 2011-ben került a korlértozási mellékletbe, és a kadmium, amely tavaly került fel erre a listára a REACH kontextusában. Novemberben, 2009 novemberében a bizottság felkérte az Európai ö, Vegyi Agyag Ügynökséget, hogy készítsen egy anyagot a mérőeszközökben használt higany ö, vonatkozásában. Ö, ez már a végső stádiumába került, ö, hogy lássuk, hogy vannak-e azonosított kockázati tényezők, és az év elején több, több száz olyan anyagot is korlátoztunk, amelyek rákképző anyagok vagy méreganyagok kategóriába kerültek. A fogyasztók által felhasznált vegyületek esetében ezen kívül a 17-es melléklettel is foglalkoztunk kétes esetben. Diaklorobenzin az egyik a kettő közül, ez már a korábbi jogalkotói ciklusban megszületett. Úgyhogy végül is a korlátozási folyamat. Tehát összességében azt szeretném mondani. A bizottság tehát arra koncentrál, hogy lezárja azokat a munkálatokat, amelyeket vagy le kellett zárni, vagy felül kellett vizsgálni az előző ciklusban, és itt tényleg jelentős előrelépést tapasztalhatunk. Ami a korlátozásokat illeti. Fontos megemlíteni azt is, hogy nem csak a bizottság kezdeményez, amikor az ikát felkéri arra, hogy korlátozási anyagot készítsen, a tagállamok felelősségi köre is, hogy kezdeményezze ezeket az eljárásokat, abban az esetben, ha ö, valamilyen elfogadhatatlan kockázat jut tudomásukra. Azt tapasztaltuk, hogy a tagállamok is részt vesznek a jelenlegi korlátozások végrehajtása terén, úgyhogy ezért talán nem olyan lelkesen javasolnak a tagállamok további korlátozásokat. Nézzük az engedélyezést, főleg a jelöltek listáját. Akkor azt hiszem, először azzal kell kezdenünk, hogy Tajani alelnök és Potocsnik biztos ö, megállapodására utalnék, akik célokat javasoltak, célkitűzéseket, hogy az igen nagy kockázatot jelentő anyagok vonatkozásában felgyorsítsák az eljárást. 2010 márciusában állapodtak meg, melynek értelmében 130 anyag fel kell, hogy kerüljön 2012 végéig a jelöltek listájára. Abban is megállapodtak, hogy az összes releváns, jelenleg ismert anyag is fel kell, hogy kerüljön a listára 2020-ig, amelyről ma tudunk. Úgyhogy egyértelmű, hogy el kell érnünk azokat a célkértőzéseket, amelyeket az alelnök úr, illetve a biztos úr akartak el, el is elérni. Az IKA feladatköre az ilyen mat kockázatot jelentő anyagok vonatkozásában egy levélben található, ahol is megint csak a tagállamokra számítanak, hogy az IK-val együtt nagyon sok ilyen anyagot, dokumentációt állítsanak össze, és megint csak közös itt a felelősségünk. Azóta nagyon sok előrelépés történt. Például a bizottság a vegyi anyag ügynökséggel együtt és a tagállamokkal közös keretet próbál szabni, a nagy kockázatot jelentő anyagok vonatkozásában, hogy felkerüljenek a jelöltek listájára. Ezen kívül koordinációt kívánnak létrehozni az érintettekkel, a kockázatkezelés és az engedélyezés terén. Ebben a kontextusban a ö, mérgező anyagok, a ö, rákeltő anyagok kategóriájában, hogy csak kettőt említsek a háromból, listák készültek. Mindig is csodáltam a tolmácsokat, akik ilyesmiről beszélni tudnak, mert nem vagyok benne biztos, hogy más nyelveken is ugyanígy hívják őket. Elnézést kérek ezért, de továbbra is csodálom őket. Ugyanakkor az úgynevezett 57F anyagra is megpróbálunk rávilágítani. Ezen tevékenységek szinergiákra adnak lehetőséget a tagállamok között, illetve bevonhatók ebbe a tevékenységbe az, az érintettek is, hogy az egyes anyagok vonatkozásában a lehető legtöbb ismeretet szerezzük. Következésképpen nagyon sok anyag területén jelentős előrelépés történt a jelölt listára való felkerülés vonatkozásában. Ez persze nem jelenti azt, hogy már is elértük a 136-os célkitűzést. Most ösztönöznünk kell a tagállamokat arra, hogy tovább gyorsítsák a folyamatot, ugyanakkor hiszünk abban, hogy a bizottságnak és az ikának is továbbra is elkötelezetten kell eljárni a közös céljaink elérés érdekében, ami a bizottságot illeti, már is kértük a vegyi anyag ügynökséget, hogy tíz anyag vonatkozásában jelöljék meg a legnagyobb kockázatot jelentő anyagokat, illetve újraértékeljék azokat a forrásokat, amelyekkel eddig rendelkeztek, hogy megalapítsuk, hogy további anyagokat is bevonhatunk ebbe a körbe, ahhoz képest, mint amit eredetileg kértünk. Az ikát arra kértük, hogy további 15-ről készítsenek anyagot még az idén. Végezetül sokat foglalkozunk azzal is, hogy hogyan tudjuk elérni a 2020-as célkitűzéseket. Nagyon reméljük, hogy az összefogásnak köszönhetően sokat tudunk majd előrelépni, és egyre több anyagot fel tudunk venni a jelöltek listájára. Tudom, hogy hosszas válaszadás volt ez a feltett három kérdéskörben. Fel, vissza fogok majd térni még olyan kérdésekre, amelyek eddig nem hangzottak el, de mindesetre köszönöm az eddigeket is. Köszönöm szépen a részletes válaszokat, amelyeket a kérdésekre kaphattunk, és egyetlen hozzászólónk lenne még Chris Davis, nem tudom, hogy Karl Schlüter mire kívánnak kézmozdulataival utalni. Szót szeretett volna kérni? Az akta meghallgatásra megyek. Kaphatok-e írásos választ? Nagyon hálás lennék érte. Jó, azt hiszem éppen megszületett a válasz a kérdésre. Jó, le is írhatják egyébként, persze. Úgyis. Chris Davis. Ugyanazt szeretném felvetni, elnök úr, a jog végrehajtásáról vonatkozó témák természetesen nagyon fontosak, és itt láthatjuk a jelenlétnél, hogy nem igazán helyes, hogy ez, ez ilyenkor kerül napirendre az elmúlt időszakban kértük, hogy a bizottság küldje el a válaszait, és ez szerintem ez nagyon helyes lépés lenne ezt megtenni. Számos képviselő örülne, hogyha a válaszokat így is megkapnák. Tényleg a reach az egyik, amire konkrét rákérdeznék az első kérdés a regisztrációval kapcsolatos anyagok. Ugye a százalékos arány nagyon magasnak tűnik itt. Ez mennyire fontos? Ezt nem tudom eldönteni, az az igazság. Tényleg van-e kockázata ennek, ugye az emberi egészségre valóban? Tud-e erre válaszolni? Köszönöm, Chris Davis. Jó a javaslat, amit tett az írásos válaszadással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a koordinátorok ülésen ezt meg kéne még beszélnünk, hogy az ilyen dolgok asztalra kerüljenek. Hát egymás után fogadjuk el a jogokat, de mi a végrehajtás? Ugye szép dolog az, hogy az egyik az elmélet, a másik a gyakorlat. Tessék, parancsoljam. Tulajdonképpen emlékeztetni akartam csak arra, amit Rivázi kolléga kérdezett a hulladék elégetésével kapcsolatban. Vannak erre megfelelő eszeelőírások. előírások és ez szintén a Rícs hatájának kérdése. De tulajdonképpen itt nem szólnak erről. Vagyis sok olyan hulladék van, amit elégetnek a jelek szerint. Szerettük volna megtudni ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság hogyan vélekedik erről. Több mint ezer tonna ilyen repülő hamuról beszélünk, és erre szeretnék megkapni a választ. Úgy látom, hogy ezzel lezárjuk a kérdések körét. Florencor kérdése, a nyolcas számot viselő kérdés. Akkor azt kérem, hogy erre is válaszoljanak még. További kollégát nem látok, pedig van még másfél óránk. Most pedig kérem Hansen urat, hogy a felvetett kérdéset válaszolja meg az írásos kérdést is, amit Florenc úr tett fel. Parancsoljunk. Köszönöm szépen. Ha megnézzük a pontokat, utána a repülőhamu és utána a nyolcas kérdés. Az íre feltesszük a pontot volt a kérdés. Itt nem csak a minőségre akarunk fókuszálni, hanem arra is, hogy mennyiben tesznek eleget. Tehát ez egy fontos téma, hogy mennyire teljesülnek az előírások, és tényleg nagyon magas számban nem teljesülnek az előírások. És ez vonatkozik az információs követelményeknek való nem megfelelésre is. Vagyis nincsenek információk. Ez ezt jelenti, ahogyan ez itt szerepel a regisztrációkban, a mutatókban, a indikációkban. Hiányoznak az információk, és éppen ezért ez hatással lehet, hangsúlyozom, hatással lehet a kockázatkezelésre. Mert a Ricset azért hoztuk létre az a koncepciója, hogy minimális információs követelmények teljesüljenek, és itt eh, ezek nem teljesülnek. Tehát nem csak arról van szó, hogy feltesszük az íra a pontot, hanem a dossziék minőség nem megfelelő. És, de nem is csak erről beszélünk, hanem az, hogy eleget tesznek-e a az igényeknek, az elvárásoknak a dossziék összeállításánál, tehát az információ szolgáltatás a téma. Ha megnézzük a repülő témáját. Nem voltunk képesek ezt nagyon részletekben menően feltárni ezt az esetet, hogy megadjuk a mélyreható választ. Nem volt elég idő a kérdés és a munkánk megkezdése között, de a felszínt vakargatjuk, az biztos. És nyilván további részletekre lenne szükség. Amire rájöttünk, és ez a GRC honlapon való keresés eredménye. Ez az Európai Anyag Információs Rendszer, az ISIS, e amely működik, és az interneten kereshető meg, és tényleg a repülőhamut szerepel regisztrációra, regisztrálásra került a megfelelő rendelet előírásai szerint a reach fogalmakat használom itt a regisztrálásra került egy holland konzorcium, ahol ilyeneket állítanak elő, amit, amiről nem számoltak be, az a mennyiség volt, de a regisztrációra sor került. Tudjuk az EK-ról, ezek a tények, tehát ezt meg fogjuk nézni mindenek előtt ezek a kollégákkal együtt, hogy milyen magyarázata lehet annak, számos oka van annak egyébként, hogy ilyen eltérések előfordulhatnak, ami a múltban történt, és a hulladékok elégetésül származó hamu esetében Éppen ezért a tagállamokkal fel kell venni a kapcsolatot, és a végrehajtás egy fontos feladatunk. Ezt a témát a kollégáinkkal az EK-nál alaposabban meg fogjuk vizsgálni. Ha megnézem a nyolcas kérdést, kis és középvállalatokkal kapcsolatban, nem akarom megismételni a kérdést, ez, ez sok kérdés van a kis és középvállalatokkal kapcsolatban a felülvizsgálat vonatkozásában is, csak röviden átmegyek a válaszainkon. Nézzük meg azokat a hatásokat, amelyeket a REACH elérhet a kis és középvállalatokra nézve. Ezt vizsgáljuk egyébként a felülvizsgálatban, a REACH felülvizsgálata során, és a bizottság külön megvizsgálja, hogy milyen hatással jár ez. Megnézzük a vállalatokra gyakorolt hatást ez az egyiknek a címe, az egyik tanulmánynak a címe, az úgynevezett piaci és innovációs tanulmány, és ez külön foglalkozik a kis és középvállalatokkal, vagyis hogy a REACH milyen hatásokkal jár a kis és középvállalatokra. Ez nagyon fontos adatokkal dolgozik, az iparból érkező adatokról van szó, és van egy megfelelő kapcsolattartó csoport, amely ezt vizsgálja. 2010-2011 elején hozták létre, és 2011 szeptemberében volt egy regisztrációs konferencia és workshop, és egy konferencia a mai napon is lefolyik a REACH végrehajtásával kapcsolatban. Összegyűjtjük az itt megszülető adatokat. Rendszeres kapcsolatunk van egyébként a különböző ipari, gazdasági képviselőkkel. UEAPNI, e, ez a szervezet, amelyel fenntartjuk a kapcsolatot a vállalatok, hogy ez lehetővé teszi nekünk, hogy kellő számú információhoz jussunk, és akkor meg tudjuk nézni pontosan a kis és középvállalatra gyakorolt hatást, és akkor azt kell megvizsgálni utána, hogy többet tudunk-e segíteni, mint amennyit eddig tettünk az elvárások teljesítése során. Egy anyag, egy regisztráció, ez az OZOR elv, vagy koncepció, merről beszéltünk, és a kérdés az, hogy ez túl nagy bürokráciát, munkaterhelést jelente. Az ECA arról számolt be 2011 végén, hogy az eredményeket tekintve elmondhatjuk, hogy egyértelmű, sikeres, egyértelműen sikeres az egy anyag, egy regisztráció koncepció 90%-ban közös regisztrációról beszéltük, ez egyébként a technikai kifejezés az egy anyag, egy regisztrációra. Egyes regisztrációk esetében, regisztrálók esetében ez nehézségeket jelenthet. Ezt meg fogjuk vizsgálni a kapcsolattartó csoportban. A végeredmény mindenképpen az volt, a dossziék megérkeztek, és együttesen. Ami pedig a témát illeti, nagyon szorosan kíséri a bizottság ezt a témát, és az adott keretek között egy sor megoldást szállítottunk, nagyon konkrét megoldást. Az ipartól megkaptuk a szükséges visszajelzéseket, ezek a megoldások a web az e a weboldalra kikerültek, honlapra kikerültek, és úgy gondolom, hogy a következő regisztrációs határidő során fel lehet használni őket. Azok a megoldások, amelyeket kialakítottak, egy új sor új közös felvetés tartalmaz. Ezek mindenképpen jó mutatók arra nézve, jó jelzések arra, hogy hogyan működik az egész rendszer ahol az egy anyag, egy regisztráció elve működik. De természetesen sokkal többet tehetünk annak érdekében, hogy a méretgazdaságosság működjön, például hogyan kell működtetni ezeket a rendszereket, amikor az adatok megosztásáról beszélünk, és a közös szabályok létrehozásáról, illetve a transzparencia, a határidők, az adatmegosztás, stb. Illetve a megfelelő eszközök, a IT eszközök fejlesztésében is együtt lehet működni. Vagyis ez a kapcsolattartó csoport, ez a contact group folytatja a munkáját. Most pedig az utolsó kérdésre térek rá a REACH felülvizsgálatára. Ez a REACH felülvizsgálatára vizsgálat a 2012. június 1-ével fejeződik be, és ez, ebből indulunk ki a bizottságnál. Egy közleményt kívánok összeállítani, és egy bizottsági munkacsoportot hozunk létre. Ehhez, ehhez jön még, hogy a bizottság célja az, hogy egy nyitott párbeszédet bonyolítson le az érintettek széles csoportjával. Szeretnénk konferenciát is szervezni, amikor majd elkészült a felülvizsgálat szeptember 24-én, és ott meg, megbeszélhetjük az, azokat az eredményeket, amelyeket a vizsgálat hozott. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit rámutat arra, hogy hogyan gondolkodunk erről, milyen terveink vannak a rícsel kapcsolatban Remélem, hogy ez megválaszolja az önök kérdéseit. Ha nem, természetesen térjenek vissza erre egy más alkalommal is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hansen Vákáland úrnak a igencsak kimerítő válaszait a kérdéseinkre. A kollégákra nézek, a két még jelenlévő kollégára, úgy tűnik, hogy további kérdéseik nincsenek, így hát ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Még majd beszélünk a koordinátorok ülésén a Chris Davis által tett eljárási javaslatra, hogy tehát, hogy a írásban is rendelkezésre álljanak az anyagok. Ez egy jó ötlet volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a végéig kitartott. Áttérek a következő napi rendi pontra, ami az utolsó napi rendi pont egyben, nevezetesen a következő ülés időpontjának a kiadása. Erre 2012. március 20-22 között kerül sor. Március 20-án 15 órától 18.30-ig, 21-én egész nap, és 22-én pedig 9 órától 12 óra 30-ig. Ezzel zárom az ülést, berekeztem az ülést, és mindenkinek kellemes estét kívánok, illetve azoknak, akik hazautaznak ma este, azoknak jó utazást.